Um, I'd like to call this uh, meeting to order. Of course, I Kedves kollégák, Catherine Taylor vagyok, alelnök vagyok, eh, és az elnökünk egy másik ülésen van, úgyhogy röviden én veszem át a, az elnökletet, mivel szavazásra fog hamarosan sor kerülni, és ketyeg az óra, úgy szeretném elkezdeni az ülést. Sok szeretettel köszöntöm a meghívottainkat, Evelyn Gebhardt meghívottait. Nagyon örülök, és nagy tapsot érdemelnek, hogy ellátogatnak a szakbizottságunk ülésre. Úgyhogy sok szeretettel köszöntöm Önöket, nagyon örülünk, hogy itt vannak. Az első dolog a napi rendünkön az e-meeting eszközről szóló bemutató, a DJI Tech munkatársai fogják ezt bemutatni. Dan van itt, és Vörpi Kajka, ők fogják bemutatni ezt a rendkívül fontos elektronikus eszközt. Mi vagyunk felelősök a digitális agendáért, a digitális belső piacért, úgyhogy kiváló, hogy mindezt a gyakorlatba átültethetjük. További időhúzás nélkül átadom a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, és köszönöm szépen, hogy meghívtak bennünket az IMKO szakbizottság ülésére. Azok, akik az elmúlt évben itt voltak, nekik már volt lehetőségük arra, hogy megismerjék az e-meetinget, mert a múlt törvényezési ciklusban a tesztelése folyt ennek, most azonban az egész parlament számára rendelkezésre áll mindenki számára, aki akár képviselő, akár munkatárs az Európai Parlamentben. Az e-meetinget házon belül fejlesztettünk ki, fejlesztettük ki annak érdekében, hogy a szakbizottsági ülések anyagát elektronikus formában rendelkezésre tudjuk bocsátani. Elektronikusan tehát sokkal több funkciót lehet használni mint hogyha csak papíron kapnák meg a kollégák az anyagokat. Az e-meeting ez, könnyű, ez könnyen hozzáférhető, könnyen felhasználó barát, bárhonnan elérhető, akár laptopról, smartphone-ról vagy tabletről. Hát a smartphone mérete ugye nem ideális a dokumentumok olvasására, de hát azért meg lehet próbálni. Az e-meeting a folyóülés de a, és a korábbi ülések dokumentumait állítja rendelkezé, adja meg, és lehet keresni, tehát a korábbi dokumentumok között a minden szakbizottság és minden nyelv e, elérhető. Lehet ebben, ebben jegyzeteket is készíteni, ezeket el lehet menteni, el lehet menteni az anyagot, mint ahogy ezt meg fogjuk mutatni hamarosan, és meg lehet osztani az anyagot kollégákkal és asszisztensekkel. Tehát nagyon sok lehetőséget kínál az e-meeting, a legjobb módja annak, hogy megtanulj, megtanulják ezt használni, az az, hogyha kipróbálják. És ezért egy gyors útmutatót készítettünk önöknek, és itt ezen láthatják, hogy hol található a link, hogyan lehet hozzáférni. Ezen megtalálják a szolgálataink e-mail címét is, ahova elküldhetik kérdéseiket, megjegyzéseiket, illetve visszajelzésüket. Gyakorlatilag megmutatnám a gyakorlatban, hogy hogyan működik és mit kínál ez a az eszköz, Déna Ádi, hogyha megengedi az elnök asszony, akkor röviden bemutatja ezt az eszközt. Köszönöm szépen, üdvözlök mindenkit. Az e-meeting applikáció, ez egy webalapú applikáció, tehát nem kell semmit sem installálni a gépre. Ezen a címen lehet elérni az applikációt. Ez a hivat, az, az Európai Parlament hivatalos oldala slash e-meeting. Így lehet elérni. Most rátérünk a prezentációra és a bemutatóra. Be fogom írni azt az üzen, a címet, amelyet már említettem. tehát az Európai Parlament hivatalos weboldala. e-meeting egy szóban. És így ez egy belső applikáció, a parlamenten belüli applikáció, csak azok férhetnek hozzá, akiknek ér, érvényes felhasználó neve és jelszava van. Mindenki nyilván a sajátját használhatja. iPad-en készítem ezt a, készítettem ezt a prezentációt, vagy iPad-en keresztül mutatom be ezt, de bármilyen más eszközön lehet használni. Most Wi-Fi-t használunk, vagy a 3G-t, a készüléktől függően. Van egy bemutató oldal, amely szerint három lépés van. Először nyelvet kell választani, visszabizottságot, majd pedig egy ülést. Most, ahogy látják, bal oldalon itt van a nyelvválasztó, minden nyelven elérhető az applikáció. Most az angolt választom. A nyelvválasztó mellett ott van a szakbizottságok sora, bármilyen szakbizottságot ki lehet választani. Most az imkót választjuk, mivel az imkóban vagyunk a rendszer az összes információt legyűjt, leszedi, ami a szeptemberre vonatkozó inkó adatokat tartalmazza. Természetesen minden ülésre lehet használni ezt az applikációt. Ez tehát a szeptemberi program, és a 25-i ülést fogom használni. A wifi ma egy kicsit lassú, de itt van a... Itt most a nyolcadikát látják, bal, bal oldalon van, illetve jobb oldalon van a napi rend. Ezt kiszokták nyomtatni ugye minden ülésre. Évente 30 millió oldalt nyomtatunk ki, és ezért készítettük ezt az applikációt, hogy elektronikusan lehessen követni az adatokat. a baloldali ülésekhez jobb oldalon eh, látják a eh, napi rendet. Itt van az a rend, ott van a dokumentumok, az e-committee még beszélek, van egy feedback oldal, itt a visszajelzésüket lehet eh, elküldeni nekünk, és a, és a súgó oldal. Az, a függelékek oldal az, az is nagyon fontos, hiszen előfordulhat, hogy egy képviselő meg szeretné meg szeretne osztani egy anyagot, egy üléshez kapcsolódó anyagot másokkal, és ez meg, ezt meg lehet tenni egy push funkcióval, ezen az appendixen belül. Más ez, ez, itt, ezzel az oldalon lehet látni, hogy hogyan lehet megold, megosztani a, az anyagokat. Itt lesz egy link eh, ahhoz eh, az eh, dokumentumhoz, amelyet meg akarok osztani valakivel. Ezt ide csatolom, és ezt így meg lehet tenni. Most tehát visszatérünk erre az eredeti oldalra, lejjebb lehet menni, és itt látható minden egyes elem, amelyhez van anyag. Hogyha a mai ülésre rákattintok például, az ö, rendszer ki fogja ö, szűrni az összes dokumentumot, amelyek, amely dokumentumok ezen üléshez kapcsolódnak. Itt vannak a képviselők, a képviselők képe, felelős ismerni őket, stb. Na most bármilyen anyagról van szó, a rendszer felkínálja a for, lefordított anyagokat is. Itt tehát egy ö, kattintásra meg lehet ezeket találni. Ö, Hogyha rákattintok ide például, akkor megnyílik az anyag, ez tehát az anyag utolsó verziója, ezt persze el lehet itt olvasni, vagy hogyha szeretném, szeretnék valamit kezdeni az anyaggal, akkor egy third party applikációban, tehát egy valamilyen más applikációban megnyitom, a piacon rengeteg ilyen applikációt le lehet tölteni, és akkor lehet vele dolgozni, bele lehet írni, ki lehet jelölni dolgokat, alá lehet húzni dolgokat, tehát lehet így dolgozni rajta, és hozzá lehet tenni valamit, például jegyzetet, megjegyzést. Tehát lehet, látják, hogy itt mindenfélét lehet csinálni ezzel az anyaggal. Nos, itt tehát el lehet küldeni a kollégáknak az én általam módosított dokumentumot is. Minden, amit hozzáadtam, az most tartalmaz, azt tartalmazza az anyag. és e, mentettem ezt az anyagot a saját gépemre, nem osztom meg senkivel. Ez tehát az ülés, lehet ezt az ülés előtt, vagy az ülés után alkalmazni, ez az egész információ rendelkezésre áll. Most tehát szeretnék megmutatni egy másik nagyon érdekes applikációt, az e-komitit. Minden szakbizottság számára készítettünk egy intranet megoldást, amely tartalmaz minden a szakbizottságra vonatkozó információt. Például most rátérek az IMCO oldalára. Természetesen meg lehet nézni minden más szakbizottságot is erről az e-meeting interfészről. Az e-committee ez egy gazdagabb oldal, egyéb információt is lehet szerezni jelentéstervezetek, véleménytervezetek, minden, amit a szakbizottság szeretne megosztani a képviselőkkel, az szerepel az anyagom. A lényege az, hogy nem kell most már a szakbizottsághoz fordulni információért, mindenki hozzáférhet ezekhez az információkhoz, és számos dokumentumhoz hozzá lehet férni nem csak a jelenlegi ülést illetően, hanem minden más ülést illetően. Ez például a jelentéstervezetek oldala. Itt meglátják például a nemzeti parlamenti dokumentumokat, ezt ide hozzá lehet adni dokumentumokat, anyagokat le lehet tölteni. Ez az e-meeting és az e-committee, ez, ez a rövid bemutatója ennek az applikációnak, és természetesen bármilyen információs, további információs rendezvényre eljövünk, és tréninget is tartunk, hogyha erre szükség van. Köszönöm. Köszönöm. just ask a quick question about the applications. If we want to... Egy kis kérdésem lenne az applikációkkal kapcsolatban, hogyha például meg akarunk osztani valamit e, szociális e, médián, nem belső anyagot természetesen, e, például az én jelentésemmel kapcsolatban egyszerűbb az ezen az applikáción? Lehet ezt valami rövidebb formátumban megjegyezni, meg ö, ö, elmenteni? Nyilván ez nem egy szociális média eszköz, amit ön bemutatott, de talán a jövőben össze lehet kapcsolni a kettőt. Válasz, ami az applikációt illeti, ez egy belső applikáció. Minden olyan ö, olyan információ, ami az e-meetingben szerepel, az az EuroParl oldalon is megtalálható, csak, tehát csak a nyílt ö, ülésekről, a, ö, hez kapcsolódó anyagokat mentjük ezen el, úgyhogy ezt végig lehet gondolni, ez akár egy jó ötlet is lehet, mert ez ugye ehhez hozzáférhet a közvélemény is ezekhez az anyagokhoz. Are there any other questions? Vannak-e kérdése? Sorry, Robert. Non, c'est pas une question, c'est juste pour dire que j'ai fait la... Ez nem egy kérdés, én csak bemutattam, hogy hogy működik a rendszer. Működik. Csak annyit tudok mondani, hogy működik. Nem tudom, hogy mások is kipróbálták el. Ez olyan, mint amikor a tévében árusítanak valamit, és utána otthon kipróbáljuk, és az nem működik, de itt, láss csodát, működött. Anna Marie. Thank you very much. This looks great. Uh, just a small... Köszönöm szépen. Nagyszerűnek tűnik mindez. A Cost of Non-Europe dokumentumra visszatérve, mivel tegnap foglalkoztunk, hogyha ezt meg akarom osztani kollégákkal, tehát nem egy, az én dokumentumomat osztanám meg, hanem egy már meglévő külső dokumentumot, akkor ezt hogy tudom megosztani? Válasz. Két lehetőség van. Vagy megosztja a linket az e-meetingen keresztül, hogyha az, akivel meg akarja osztani, az egy belső személy, és hozzáfér az e-meetinghez. Hogyha például erre az oldalra ehhez az oldalhoz hozzáfér, akkor ezen keresztül, vagy például, amikor bármely dokumentumot ezek közül szeretnénk letölteni, például a magyar verzióját a, ennek a dokumentumnak, akkor ezt így lokálisan megtaláljuk, és meg tudjuk nyitni egy másik applikációval, egy másik alkalmazással, és azon keresztül meg tudjuk osztani. Bármely külső applikáció vagy alkalmazás lehetővé teszi a megosztást. I would be happy to show you if you want. Okay. Szívesen megmutatom a későbbiekben, hogy ez hogy működik. Más kérdés? Elnézést szeretnék kérni, miért nem voltam itt az elején. A biztos jelöltekkel találkoztam, illetve néhányukkal. Az INTA szakbizottsággal való együttműködésüket akarják javítani, hát ezt én már a kezdetektől fogva ösztönöztem, tehát néhány biztos jelöltel találkoztam mindannyiunk nevében. Köszönöm szépen, és mindjárt kezdjük is az ülést. the embarrassment when the chairman realized that she has forgotten her own voting card, but I did have it. Kicsit kínos, amikor az elnök maga felejti el a szavazókártyáját, de végül aztán rájöttem, hogy mégiscsak itt van. Mindenkinek itt van a szavazókártyája, aki szavazni kíván? in which case we can then move on. Thank you very much. Jó, akkor haladhatunk tovább. Köszönöm. Az első dolog, el kell fogadnunk a 2015-ös ülésnaptárunkat, a koordinátorok tegnap este megnézték a naptárat, megpróbáltuk kiegyensúlyozni a dolgot, hogy hétfő kedd és szerda csütörtöki ülések legyenek, annak érdekében, hogy a kiváló tolmácsszolgálatunk költségeit valamilyen módon egyensúlyba tartsuk, hogy ne az legyen, hogy például hétfőn is csütörtökön ülésezünk. Ez sajnos azt jelenti, hogy elég gyakran kell üléseznünk majd csütörtök délután. Hogyha nem lesz szükség a csütörtök délutánokra, akkor azokat törölni fogjuk, de mégis bele kell számítanunk ezeket is az ülésnaptárunkba, annak érdekében, hogy a termet biztosítani tudjuk. Tehát, hogyha egy-egy fél napra nem lesz szükség, akkor mindig a csütörtök délutánt fogjuk törölni, hogy mindenki haza tudjon utazni csütörtökön. Szeretném akkor megkérni a szakbizottságot, hogy fogadjuk el a 2015-ös ülés naptárat. Köszönöm. Ellene? Valaki ellenzi? Rendben, nagyon szépen köszönöm. A következő, amiről szavazunk kell, az IMCO bizottság, nem, a fedélzeti elsegélyhívórendszer képítése, a háromoldalú tárgyalásokon való részvételre vonatkozó mandátum megvitatása. Kérje valaki a szót. A jelentéstevő, Olga. Köszönöm szépen, elnök asszony. Számunkra világos a mandátum, első belé. Első beli döntés született február 26-án, az árnyék jelentéstevők összeültek megbeszélni a dolgot, és azt javasoltuk, hogy legyen háromoldalú egyeztetés. Kérem, hogy mindenki fogadja el ezt a mandátumot, és hogyha elfogadjuk, akkor remélem, hogy sikerül megfelelő megoldásra jutnunk a háromoldalú tárgyalások során. Köszönöm. Ha senki más nem kéri a szót, akkor elektronikus szavazás következik. Okay. Lezárom a szavazást. Um, that's 31. 36-an mellette, 3 31-en mellette, 3 tartózkodással és 2 ellenszavazattal. Now we move on to the um, most pedig folytatjuk a Kofferáti jelentéssel a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszter 2014. év prioritásainak végrehajtása. Starting with, okay, paragraph one. Egyes bekezdés, kettes módosító. Nem kell elektronikusan szavaznunk. Jó, akkor ki van mellette? Ellene? Tartózkodók? Ez elutasítottuk. Né- Hármas oka fogyott. Nem? Mondja az elnök asszony, elnézést. Hármasról szavaznunk kell mellette. Ellene. Ezt ellenőriznünk kell, elektronikusan ellenőrizzük. akkor ezt elutasítottuk. Amikor ugyanannyian szavaznak mellette ellen, akkor, akkor elutasítottuk. Négyes mellette, ellene, elfogadtuk. Ötös, mellette, ellene, elfogadtuk. Hatos, mellette, ellene, elfogadtuk. Hármas, szóbeli módosítunk van? ez, egy, az az egyes kompromisszumos módosító, van egy szóbeli módosítás, felolvasná? Igen, a tegnapi eszmecsere miatt, és miután egyeztettem az e- a jelentéstevővel, azt szeretném javasolni, hogy tegyük világa, világossá, hogy mit értünk strukturális reform alatt, strukturális piaci reformok lenne az új szöveg, annak érdekében, hogy világos legyen, miről van szó. Valaki ellenzi -e a szóbeli módosítást? Igen, ott ellenzik ketten ellenzik, akkor a szóbeli módosító ezzel okafogyott, egyes kompromisszumos módosító mellette, ellene. Elfogadtuk, 14-es módosítót visszavonták, 15-ös, kiváló módosító, mellette ki van, ellene, akkor ezt elutasítottuk. 16-os mellette, ellene, elutasítottuk. 17-es mellette, ellene, elfogadtuk. 18-as mellette, ellene, elfogadtuk. 19-es mellette, ellene, elfogadva. 20-as mellette, ellene, elfogadva. 21-es mellette, ellene, elfogadtuk. 22-es, összeegyeztethető, mellette, ellene, oka, el, elutasítva, 23-as, mellette, ellene, elfogadva. 24-es mellette, ellene, elfogadva. 25-ös mellette, ellene, elfogadva. Kettes kompromisszum, három részben szavazunk, első rész, mellette, ellene, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, elfogadva. Hármas rész mellette, ellene, elfogadva. A 35-ös módosítóhoz ugrunk, ez az 5-ös oldalon található a szavazólistámon. Mellette, ellene, elfogadva. 36-os mellette, ellene, ellenőrizzük ezt. Elektronikus ellenőrzés következik. Elfogadtuk. 37-es, mellette, ellene, ellenőrizzük ezt is. Elutasítva. 38-as mellette, ellene, elutasítva, 39 mellette, ellene, ez is elutasítva, 40-es mellette, ellene, elfogadtuk. 41-es, két részben szavazunk, mellette, ellene, elfogadtuk, második rész, mellette, ellene, elfogadva. 42-es mellette, ezt elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. A 48-as módosító következik. Mellette, ellene, ellenőrizzük. Ezt elutasítottuk, 49 mellette, ellene. Elfogadtuk, 50 mellette, ellene. Elfogadva, 4-es kompromisszum mellette, ellene. Elfogadva. Jön az 56-os. Ugyanezen az oldalon, mellette, ellene. Ezt ellenőrizzük. 56 mellette, ellene átment ez is, tehát elfogadtuk, és következnek az egyes módosítás mellette ellene, ezt is leellenőrizzük. Végső ö, szavazás a módosított szövegről elektronikusan. So it's passed by 28. 28, 2 ellenében 7 tartózkodással elfogadtuk. Gratulálunk! Just, just quickly informing that... Csak gyorsan tájékoztatnék arról, hogy még egyszer átnézzük az időzítést. Amikor a Bienkowska meghallgatásról tudunk beszélni a koordinátorokkal, ugyanis az ITRE ezt csütörtök este akarja megtartani, talán a titkárság felé kommunikálni lehetne, hogy mikor kell elmennie csütörtök este meddig tud maradni. Köszönöm. And, and just so everybody knows, we're still waiting for... Csak hogy mindenki tisztában legyen vele, hogy mi van. A következő előadónkat várjuk, úgyhogy most egy pár perces szünetet tarthatunk, vagy cseveghetünk egymással négy szem közt. Ladies and gentlemen, shall we start? Köszönöm szépen, kedves hölgyeim és uraim, akkor kezdjük meg a munkát. A következő napirendi pontunk egy prezentáció, egy ö, érdekes tanulmány az egységes piac teljesítményének mérésére szolgáló mutatókról. Ugye itt az egységes piaci pillérről van szó, az európai szemeszteren belül, az, hogy milyen lehetőségek nyílnak az egységes piac kiteljesítése szempontjából, hogyan lehet támogatni a növekedést. Itt vannak a tanulmányok bemutatói. A SEPS-től érkeztek hozzánk, és be fogják mutatni a tanulmányaikat. Tehát itt tulajdonképpen indikátorokról, mutatókról lesz szó. Kérem, hogy kezdjék meg az előadásaikat. Lenne azért még a tegnapi témához egy hozzá ö, szólásom nagyon sokan nem jól látták a prezentációt, Pont ezért gondoltuk, hogy most bármilyen tabletten vagy iPad-en lehet ezt követni, az e-meetingen keresztül, mert ezek már rajta vannak az elektronikus rendszeren. És amennyiben furcsán néznek ránk, hogy miért mindig ide lenézegetünk. Hát azért, mert itt az első sor előtt azért van néhány ö, kivetítő, és azokat nézzük. Köszönöm szépen, és akkor következik Jacques Peltmans. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! A korábbi IMCO szakbizottság és a korábbi jogalkotó azt kérte, illetve azt a kérdést tette fel, hogy az európai szemeszterben miért nem foglal el hangsúlyosabb helyet a belső piac. Ahogyan önök is tudják, az európai szemeszteren belül nagyon sokat vitázunk a különböző mutatókról. Nem tudnánk-e ugyanezt megtenni a belső piacsal kapcsolatban is? Ezen keresztül ugyanis ajánlásokat lehetne tenni európai jogalkotónak, épp úgy, mint a tagállami jogalkotóknak. És ezért kérték tőlünk azt, hogy egy tanulmányt készítsünk, amelyet itt a mai napon be is mutatunk, és aztán természetesen kérdések feltevésére is lehetőség nyílik. Ezért is van ez a dupla cím, ugyanis úgy gondoltuk, hogy egyrészt lehet-e különböző mutatókat ö, kidolgozni, és ha igen, akkor az európai szemeszterben felhasználhatók-e ezek. Vannak lehetőségek előttünk, de ez nagyon technikai téma. Rengeteget vitáztunk az előkészítéskor a különböző főigazgatóságokkal, akik egyébként már a DigiMat vagy a DigiCycle már önmagukban is mutatókat dolgoztak ki. A régi mutatók azok ugye ismertek, van egy történet mögöttük, vannak tapasztalatok, amelyek hozzájuk kötődnek, és statisztikai, matematikai formulák alapján számolták ezeket ki, hiszen a jó mutatók kidolgozása az egy külön művészet. Amikor csak a statisztikákat olvassuk, akkor ez nem feltétlenül jön le számunkra, de azért nagyon komoly munka van mögöttük. Éppen ezért nagyon örülök annak, hogy a mai napon lehetőségem nyílik arra, hogy ezt a két jelentést bemutathassuk, és megvizsgálhassuk együtt azt, hogy vajon az IMCO fel tudja ezt használni, és a belső piac szolgálatába tudjuk-e állítani ezeket a mutatókat. Ezt nagyon nehéz egyébként úgymond eladni, ugyanis technikai infrastruktúráról van szó, amelyet az európai parlamenti képviselők nem biztos, hogy annyira ismernek, és annyira fontosnak gondolnak. Mi azonban nagyon reméljük azt, hogy fel lehet használni őket annak érdekében, hogy a belső piacot kiteljesítjük, az európai szemeszter irányába mozdítjuk el. Ennyit szerettem volna előjáróban elmondani. Vannak itt azért híres ö, mutatók, ilyen például az Internal Market Scoreboard, amelyet minden bizonyal ismernek önök is. Először is ennek szerintem eleve rossz a címe, mert ez inkább a belső piaci implementációs táblázatnak vagy scoreboardnak kellene hívni, mert azt kell megvizsgálni, hogy tagállami szinten mennyire valósulnak meg ezek az ajánlások. Úgyhogy ilyen formában kellene feltenni a kérdéseket is. Úgyhogy a mai napon módszertanról fogunk beszélni, és azokról a mutatókról, amelyek csak akkor érdekesek az önök számára, parlamenti képviselők számára, amikor valahol nagyon jól mennek a dolgok, vagy nagyon rosszul. Itt nem csak arról van szó, hogy mit lehetne tenni, milyen lehetőségek vannak a jövőre nézve, A cél tehát nem más, mint az, hogy egyrészt a már meglévő eszközöket értékeljük, de nem úgy, ahogyan tegnap tettük. Itt most arról van szó, hogy konkrét, nagyon szűk aspektusokat vizsgálunk, számszerűsítünk, például az implementáció területén. Itt nem joghézagokról van szó, ahol vagy olyan hézagokról, amelyeket még betölthetünk, amelyeket betöltve jobban működne az európai egységes piac. Úgyhogy itt most egészen másról van szó. az egységes piaci performance-t jó lenne egy egységes mutatórendszerben alkalmazni. Gazdasági, szektoriális és jogalkotási szempontból kellene ezt vizsgálni. Mind a három szempontjából nem biztos, illetve nem biztos, hogy mind a három az európai szemeszter szolgálatába állítható. Itt van például az árkonvergencia, a közgazdászok nagyon jól ismerik ezt, és tudják, hogy volt itt egyfajta mm, lassú konvergencia ár szempontból, de mégis az ár konvergencia indikátort nem lehet arra felhasználni, hogy azt mondják, hogy tessék Belgium, most valamit tegyél, mert ez így nem mehet tovább. Ez egy olyan mutató például, amely inkább csak hosszú távon lehet hasznos rövid távon nincs értelme, mert nagyon sok minden hiányzik belőle. Az árkonvergencia akár 7-8-9 évet is felülelhet. Ami a jogalkotási részt illeti, ez egy kicsit talán jobb helyzetben van. Itt ugyanis konkrét példákat fel lehet sorolni, arra vonatkozólag, hogy hogyan lehet felhasználni ezeket az indikátorokat arra vonatkozólag, hogy a tagállamok konkrét ajánlásokat kapjanak. És ezek azért eléggé önmagukért beszélő mutatók, erre majd fogok példákat is mondani. Ami pedig a szektoriális megközelítést illeti, itt is nagyon sok szektorspecifikus indikátor létezik már most is. Nem lehet őket összekeverni egy nagy közös rendszerben. Meg lehet ezt persze tenni, de az nagyon művi lenne. Politikai folyamatokkal kapcsolatban nem mennék bele a részletekbe, ha csak nem érdekli önöket ez különösképpen, mert itt megint csak arra lehet visszakövetkeztetni, hogy milyen stádiumban is van egy adott politika a belső piacon belül. Itt különböző kilenc mutatóról beszélhetünk be, de valójában 11 mutatóról van szó, itt van a Single Market Scoreboard, amelyről már beszéltem, és amely igazából implementációs mutató kellene, hogy legyen. És van itt még más is, a különböző piaci ö, indikátorok, a BEPA, a régi ö, belső piaci index, vagy ö, a fogyasztópiaci index. Ö, Egyébként nagyon jók ezek a jelentések, például a pénzügyi integrációs LKB jelentés nagyon érdekes, és ami számunkra különösképpen érdekes, az a DG Xfin jelentése, amelyet sajnos most már nem végeznek, pedig ez egy rendkívül érdekes tanulmány vagy mutató volt, és nem csak a DG ECFIN, hanem szektoriális szinten is akár az IMCO bevonásával ezt meg lehetne valósítani. Ezen kívül nagyon érdekes Más indikátorok is vannak a Világbank részéről, amelyek rendkívül hasznosak, gyakran alkalmazottak a fejlődő országokban, és az IMCO számára egy érdekes mutató a belső piaci fejezet, amely most már két éve minden évben november végén, december elején érkezik meg. Tehát ezek azok a mutatók, amelyek léteznek, és amelyekről beszélnünk kell. A kompozit indikátoroknak különböző tanulmányok értelmében megpróbáljuk összefoglalni a gazdasági része belül de akár jogalkotási szempontból külön is el lehet ezt képzelni, de a kettőt nem szabad összekeverni. Egy nagyon jó példa erre, kompozit indikátor. Úgy néz ki, mint egy piramis, és végül kialakul egy nagyon szép, egységes szám a végén, ez nagyon tetszik persze a politikusoknak, ezt az OECD is alkalmazza, arra ö, mutat rá, hogy mennyire restriktíve az egyes piaci ö, jogalkotás. Itt egy nagyon ö, fegyelmezett metodológia áll az egész ö, mögött, egy agregált ö, szám jön ki a végén, és mondjuk azt mondjuk, hogy Portugália nagyon restriktív a piac szabályozásában. Sokkal jobban, mint mondjuk Magyarország de ezt természetesen le lehet bontani, és azt mondhatjuk, hogy ezen a területen mondjuk Franciaország korlátozóbb intézkedéseket vezet be, mint mondjuk Lengyelország, vagy, vagy ebben a másik alterületen pedig pont fordítva van ez így. Mi úgy gondoljuk, hogy nagyon-nagyon nehéz ezt az agregált számot alkalmazni a belső piacra nézve, és főként nem lehet arra felhasználni ezeket az indikátorokat, hogy konkrét javaslatokat tegyünk mondjuk Belgium számára, hogy jövőre mit kell tegyen. A jogalkotási területen a Single Market Gap-re, tehát erre a hézagra szeretnénk ráirányítani a figyelmet, de ez egy másik hézag, mint amiről tegnap beszéltünk. Ez lehet, hogy egy kicsit most zavaros, bár azért a parlamenti képviselőket nem szabad lebecsülni. A következő szlájdon azt láthatjuk, hogy mit is értünk most mi rés alatt. Lehet, hogy egy kicsit vastag vagy szélesebb kellene legyen a kivetítő. Nos, hát itt az emberek szabad mozgása, a második oszlopban azt láthatjuk, hogy itt egy regisztrációs folyamat az egyes önkormányzatok között nem szabadna, hogy további költségeket vonjon magával belső piaci szempontból. Amennyiben ezek egyenlőek, akkor nincsen ezen a szinten rés vagy hézag, és ez egy konkrét javaslat, ez egy konkrét jogszabály az állampolgárok számára. Aztán itt vannak a határon átnyúló jogviták. És ezen belül a nemzeti eljáráson belül és a határokon átnyúló megoldás között kell megvizsgálni, hogy van-e különbség vagy nem, költségekben is. Melyik az egyszerűbb, melyik ö, helyzetben tapasztalhatunk egyszerűbb piacra, piacra ö, lépést. Tehát ez megint csak igen precíz, nagyon célzott, de ilyen lehet az autoregisztráció is, és erről igen hosszú és részletes, részletesen foglalkozunk ezzel a tanulmányunkban. A gépjárművek regisztrációja nagyon keményen harmonizált, és mégis az implementáció területén azért ott van sok kis nehézség, amely azért mégiscsak nehézkessé teszi a folyamatot, és ez például egy tipikus, ez egy tipikus példája annak, hogy hol vannak ezek a bizonyos rések vagy akadályok. Aztán itt vannak a fogyasztóvédelmi szabályok, itt is minél kevésbé diszkriminatív jellegűek, annál jobb a helyzet. És végül mikroszinten meg kell vizsgálni azt, hogy a lakossági bankszektorban. Nem szabadna, hogy különbségek legyenek a bankszámla nyitáskor a különböző országok között, de mégis vannak ilyen különbségek. Itt nüanszbeli különbségek lehetnek, de ezek mégiscsak költségekhez vezetnek. Itt van például ugye a már említett gépjárműregisztráció. Önök parlamenti képviselőként mert hogyha megvizsgálják a harmonizációs szintet ezen a területen, akkor azt fogják látni, hogy papíron úgy néz ki, mintha minden harmonizált lenne. De hogyha valaki mégiscsak a megvalósítást is megvizsgálja, nos hát ott aztán elég sok kis trükköt láthatunk, amelyek nehézkessé teszik a folyamatot, különböző ö, ilyen díj, olyan kisköltség, ö, az technikai sztenderdek ö, kölcsönös elismerésének hiánya. Még mindig vannak olyan tagállamok, amelyek továbbra is ö, ürügyeket találnak arra, hogy ne valósítsák ezt meg. Annak ellenére, hogy papíron az egész harmonizált. Most a jogalkotási szempontból rátérünk a gazdasági szempontokra, és itt azt vizsgáljuk, hogy a belső piac hogyan is működik. Tegnap néhány kollégánk is rámutatott erre. A kérdés ö, itt most az, hogy vajon rövid távon ezek a mutatók hogyan állíthatók a belső piac szolgálatába, és azon keresztül az európai szemeszterbe hogyan kapcsolható mindez be. Ilyen például a külföldi munkavállalók kérdése. Az Egyesült Királyság ebből a szempontból nagyon érdekes. Ön elnök asszony a továbbra is Egyesült Királyságból érkezett. 2008 és az előtt nagyon sok európai munkavállaló érkezett és dolgozott ott. És eléggé liberális volt a megközelítés. Románok, bolgárok, mindenki oda ment dolgozni. 2008-ban történt egy jelentés ezzel kapcsolatban, és a jelentésből azt állapították meg, hogy ez nagyon jól működik. 2013-2014-ben viszont egészen más a helyzet. Úgy tűnik, hogy most már nem annyira fontos a belső piac, Persze nem a belső piac változtatta meg a, helyzeteket, a helyzetet, és természetesen belső piaci szempontból akár még javult is a helyzet, de mégis ezt az öm, indikátort nem használhatjuk fel belső piaci célokra, mert a válság vagy más okok miatt alakult ki a jelenlegi helyzet. Tehát nagyon oda kell figyelni, mert olyan sok faktortól függ az, hogy mondjuk a külföldi munkavállalók hol vállalnak munkát, hogy ezt figyelembe kell venni. De ilyen akár az árkor konvergencia is, például az eurozóna terén, területén nagyon sokan azt mondták, hogy csak egyszerűen azért jobb az árkonvergencia, mert mindenhol euró a fizetőeszköz. De ugyanakkor, hogyha valami más történik, akkor annak is hatása lesz az árkonvergenciára. Tehát itt még nem beszélve aztán a direkt vagy a közvetlen külföldi befektetésekről, Úgyhogy nagyon sok technikai kérdést kell először tisztázni, definíciókat kell tisztázni, mielőtt azt mondjuk, hogy igen, ez itt a belső piactól függ. De miután itt az ajánlások éves szinten jelennek meg, nagyon ritkán használhatók a mutatók, mert ezek igazából csak hosszú távon mutatnak bármit. Úgyhogy jók ezek a mutatók, de nem az európai szemeszter szempontjából, mert ezzel nem lehet öm, megleckéztetni a tagállamokat. A szektoriális mutatók kapcsán pedig azt mondanám, hogy nagyon sok ilyenfajta szektoriális indikátor van, de most nem mennék bele a részletekbe. 2008-ban a DG ECFIN a piac monitorozást kezdte, például az élelmiszeripari piacon és máshol is, de aztán ezt a megközelítést leállították. Mit is értenek ők a piac monitorozás alatt? Gazdasági elemzések alapján próbálják az egyes szektorokat megvizsgálni, hogy mi az, ami nem jól működik. És nagyon nehéz volt agregált indikátorok esetében meghatározni azt, hogy pontosan mi volt a probléma. Itt le kell bontani a folyamatot, és az egész élelmiszerlánc különböző elemeit kell megvizsgálni ahhoz, hogy meglássuk, hogy hol van a probléma. Ezen szektorokon belül a különböző érintett feleket, felek bevonásával kell megállapítani, azt, hogy hogyan lehetne jobban működtetni az adott szektá, szektort, és hogy hogy ne legyenek további költségek, hogyha határon átnyúló kereskedelemre kerül sor. És természetesen ezek nem egyszerű mutatók. Úgyhogy mi személy szerint úgy gondoljuk, hogy amennyiben a belső piacot szeretnénk tovább támogatni, azt természetesen mi támogatjuk. Vannak is olyan területek, amelyeken lehet tenni valamit, de sajnos az egyes ország specifikus ajánlások szintjén ez nem működik. Amit viszont lehetne tenni, az a jelentés erősítése, az éves növekedési jelentés, az éves belső piaci jelentés, és azt a fajta Single Market Gap Indicator-t lehetne felhasználni, amelyről mi beszélünk, ugyanis ezt értik, látják az emberek és a cégek is, hogy micsoda. Tegnap nagyon sok konkrét példa is elhangzott. De azt kell, hogy mondjam, hogy nem jó megközelítés az, hogyha az egyes tagállamokra újra mutogatunk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 Köszönöm szépen a bemutatót. Nem vagyok teljesen biztos benne, hogy minden azonosított hallotta be. Azt hiszem, hogy egy valami hiányzott, ha jól látom, mégpedig a belső piacnak a hatása a munkahelyteremtésre. Nem csak a növekedésről beszélünk ugyanis, hanem a munkahelyteremtésről. Azt kérdezem, tehát, hogy ezzel kapcsolatban van-e valami megjegyezni valójuk nagyon örülnék, hogyha ezt a mutatót is belevennék és megfigyelnék a tanulmányaik során. Dika. Madame Csáp. Um, Köszönöm szépen, elnök asszony. Um, um, tájékoztatót és ezt a prezentációt, ami nagyon jó volt, és uh, nagyon hasznos is. Ugyanakkor megerősítette azt a kételjemet és álláspontomat hogy bár úgy tűnik mintha rendjén mennének a dolgok például a harmonizálás tekintetében és egymás után pipáljuk ki az eredményeket mégis itt van a belső piac és ennek a hatékonysága erősen kérdéses. vitatkoznék egy megállaptásával az előadónak azt mondta hogy az ország specifikus ajánlások szintjén nem lehet javaslatokat megfogalmazni. szerintem nincs más terep csak ezen a szinten lehet ajánlásokat megfogalmazni mert hogy jelenleg úgy tűnik számomra hogy az ország specifikus ajánlások végrehajtási hatékonysága irtózatosan alacsony és ez pont azért van mert csak a felületen mozgunk felületen teszünk ajánlásokat és a tagállamok azok egyedi esetek és a cél amit a képviselőtársam is elmondott nem más mint a two thousand and twenty céljai a gazdasági növekedés eh, munkahelyteremtés csak ehhez tudunk hasznosan tenni ajánlásokat. ehhez viszont egyetértek az előadóval új indikátorok kellenek és új mérések kellenek. azok az agregált mutatók amik arról szólnak itt néztem a tanulmányba hogy a, a járművek esetén az egyik három a másik kettő a negyedik egy az nem mond semmit nem használható semmire. egy rangsort föl lehet álltani a beavatkozási pontokat tudjuk ezen keresztül azonostani de összességében az intézkedésekhez nem tudunk lenyúlni. akkor lesz hasznos nemzeti szinten az európai szemeszter hogyha az országspecifikus ajánlások ilyen aspektusból fognak elkészülni. amg nem addig csak a felületen fogunk mozogni és azt tudjuk elmondani sajnos a végrehajtási hatékonysággal problémáink vannak. örülök ennek a tanulmánynak mert alkalmas arra hogy elmozduljunk arról a holpontról eh, ahol éppen most tartunk. merészen kell hozzányúlni a mutatószámokhoz sőt az egész rendszerhez nincsenek általános mutatók amit mindenre használni lehet. köszönöm szépen elnök asszony! Catherine and then Robert and then Andreas and then Marie. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az előttem eh, szólók is a teremtésről és az indikátorokról beszéltek. Nos, eh, szeretnék visszatérni a gépjármű regisztráció problémájára. Erről már beszéltünk a szakbizottságban, én az árnyék jelentéstevője voltam ennek a eh, témának. A, a tagállamok azt mondták, hogy vezető szerepet kell, hogy játszunk ebben a folyamatban. Még akkor is, hogyha valamit sikerült volna elérni, és még akkor is frusztráltak voltunk, mert a a tagállamok tulajdonképpen semmi másról nem beszéltek, mint pénzről, bevételről, adókról. Kérdezem, hogy milyen tanácsuk lenne azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehetne előrelépni itt a gépjármű regisztráció területén, milyen érvet lehetne felhozni a tagállamokkal szemben, hogy azért, hogy előrelépjünk ezen a területen. Hogyan lehet olyan megfogalmazásokat alkalmazni, amivel, vagy olyan nyelvet beszélni, amelyel megértenek bennünket a tagállamok. A munkahelyteremtés az egy fontos dolog persze, de biztosítanunk kell azt, hogy úgy beszélünk, hogy ez, ez tényleg érthető legyen a, a, a, a munkavállalók, illetve az állampolgárok számára, és hogy olyan politikát folytassunk, amely tényleg munkahelyteremtéshez vezet. Köszönöm szépen a munkájukat. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen ezt a bemutatót. Először azt szeretném mondani, hogy ez a téma rendkívül fontos számunkra. Úgy gondoljuk, hogy hogy az ECON és az IMCO szakbizottságok a gazdaság szakbizottságai Európában. Hogyha az európai szemeszter célja az, hogy az európai gazdaság működjön az európai eszközöknek köszönhetően, elengedhetetlen, hogy ebben higgyünk, ezen dolgozzunk, és ezek az indikátorok is ezt tükrözzék vissza. Mm. Lehet, hogy egy kicsit ellentmondok az előttem szólóknak. Én nem gondolom, hogy nagyon sietni kell abban, hogy országonkénti, országonkénti ajánlásokat tegyünk. Először találjunk közös jó eszköztárat, és aztán utána végignézzük meg az országokat egyesével. Még milyen indikátorokról van szó? Hogyha egy, egy indikátornál országról országra lebontva lépünk előre, akkor szerintem csirájában folytjuk el az egész kezdeményezést, az egész projektet. Van egy másik nehézség, amit Katrin mondott a hozzászólásában, ágazatonként kellene ezeket az indikátorokat felmutatni és megvizsgálni. Azt szeretném, hogy ez mindenképpen, ezt mondanám, hogy ez mindenképpen fontos. Nézzük meg, hogy miért jó egy ágazat, miért kevésbé hatékony egy másik ágazat. Tehát kezdjünk neki. Nem kell itt nem kell itt lelassulni, lelassítani a, a fellépést, de lépésről lépésre haladjunk. Azt nagyon fontosnak tartom. Ami a vállalatok beindítását illeti, vállalkozások beindítását illeti, az akadályok leépítését illeti, ez nagyon fontos. A vállalkozásoknak az Európai Unió belüli áthelyezése, a, a vállalkozások növekedése, ezekkel kapcsolatban nagyon fontos indikátorokat találhatunk, és ezeket ki kell mutatni. És emellett még egy dolgot hozzátennék, tudom, hogy ez nagyon nehéz lesz, de az irányelvek átültetésének minősége nagyon fontos, e, ennek az ellenőrzése, ezt a szakbizottság e, felelősebben. E, nos, tehát nem kell nagyon sietni abban, hogy országonként ajánlásokat tegyünk, nézzük meg a dolgokat ágazatonként, illetve de először globálisan, és utána ágazatonként ezeket tartanám legfontosabbnak. Köszönöm. András Schwab. András Schwab. Äh, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is äh, szeretném megköszönni az előadást. Tegnap is érdekes dolgokat hallhattunk már tőle az egységes piac egyes aspektusairól. Nagyon örülök, hogy sikerült a külső intézmények, például a Világbank és az OECD elemzéseit és statisztikáit is integrálni ebbe az elemzésbe, ebbe a jelentésbe. Ugyanis azt gondolom, hogy Európában sokszor nem tudunk az igazán nagy problémákra, a legnagyobb akadályokra összpontosítani. Gyakran ehelyett a különböző tagállamokban mutatkozó problémákat kivetítjük a többi tagállamra, és a megoldásokat is úgy határozzuk meg, hogy azok az összes tagállamra érvényesek legyenek, legalábbis ez a szándék. Úgy gondolom azonban, hogy ezek az újfajta indikátorok azt mutathatják meg, hogy a belső piac hol működik jól, és melyek azok a területek, ahol még hatékonyabbá válhatunk. Catherine Styler mindenek előtt a munkahelyteremtést hangsúlyozta. Valóban a munkahelyek előtérben állnak, munkahelyeket kell teremteni, de legyünk őszinték, hogyha valaki alkalmazkodik az egységes piachoz, és hogyha valaki ki akarja aknázni a benne rejlő lehetőségeket, akkor nem fog tudni minden egyes ágazatban az első naptól kezdve munkahelyeket teremteni, hanem lehet, hogy egyik másik ágazatban a kezdeti szakaszban munkahelyek vesznek el. Ez nyilván nem örvendetes. Hosszú távon munkahelyek teremtődnek, de lehet, hogy rövid távon először egy lépést teszünk vissza. Éppen ezért a lépésről lépésre történő megközelítés amelyről hallhattunk az imént, talán nem is rossz, hiszen ennek révén rávilágíthatunk arra, hogy melyek az igazi problémák. És hát ugye tegnap arról is beszéltünk vacsora közben, hogy nem szabad minden egyes tagállam, minden egyes vállalkozásának történetét, sajátos történetét arra felhasználni, hogy a, mellett érveljünk, hogy az egységes piac nem működik. Mindig lesznek problémák, mindig lesznek olyan kormányváltások is, amelyek esetleg olyan döntésekhez vezetnek, amelyek nagyon populista jellegűek, nagyon népszerűek is a polgárok körében, de az egységes piac szempontjából hátrányosak. Tehát átfogó képet kell alkotnunk a dolgokról, és a közös kérdésekre kellene összpontosítani. Viszont úgy látom, hogy nincsenek meg a szakembereink ahhoz, hogy át tudjuk tekinteni a 28 tagállamban uralkodó helyzetet. Sokan beszéltek az európai szemeszterről, van egy jelentés, amely bemutatja az egyes tagállamokban uralkodó helyzetet, de ha ezt tüzetesen megnézzük, és az elmúlt két évben én ezt nagyon figyelmesen végigolvastam, akkor láthatjuk, hogy valóban az ajánlások nagyon felszínesek. Németországgal kapcsolatosan például azt olvashatjuk, hogy a szolgáltatások piaca lehetne szélesebb vagy nyitottabb, de hát ez aztán elég semmit mondó. Hogyha van egy konkrét probléma, akkor fontos, hogy azt részletelében megismerhessük. Például az álljon a jelentésben, hogy a szolgáltatási szektor ezen azon részében ilyen-olyan akadály létezik, és aztán ebből akár világosá válhat az is, hogy ezek az akadályok nem is olyan magasak, mint ahogyan az az általános megfogalmazásból tűnhet. Ezért tehát nagyon üdvözlöm ezt a jelentést, és valóban jó lenne lépést tenni a jobb indikátorok, mutatók felé. Köszönöm. Am ascultat cu interes și studiile. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tegnap nagy figyelemmel követtem a bemutatott tanulmányt, és a ma délelőttit is. És először is szeretnék megjegyezni egy dolgot. Tegnap nagyon optimista és meggyőző bemutatott hallottunk, de ma úgy tűnik, mintha nem igazán hinne abban, amit mond. Nem igazán hisz az indikátorokban. Tehát, hogy egy kicsit túl direkt módon fogalmazok, de hát nekem nagyon fontos lenne az, hogy aki előadja ezt, az tényleg higgyen bennem, meg bízzon abban, hogy ez egy jó dolog. És ez csak így tud meggyőzni engem arról, hogy ezt a tanulmányt használnom kell a munkámban, használhatom a munkámban. Hiszen ezek a tanulmányok, ezeknek a lényege az, hogy kihasználjuk, ne pedig a fiókba kerüljenek. Egy kérdésem lenne tehát, ön néhány példáról beszélt, azt mondta, hogy a tagállami piac piacok nagyon különböző fejlődési szakaszban vannak. Jó, hát itt most a belső piacról beszélünk, és olyan indikátorokról, amelyek, tegyük föl, a német piacot mérik, amelyek egy bizonyos szakaszban vannak, vagy például a román piacot, ahol más a helyzet. Amit azonban nem igazán értek, melyek azok az, azok az indikátorok, amelyek az EU, amelyekkel az európai piacot tudjuk megfelelően mérni, melyek azok az indikátorok, amelyeket amelyekkel egy hierarchiát állíthatunk föl Európában. Mi az, amit Euró, mi az, amit az Európa melyik országában érdemes termelni. Tehát akár egy ágazati hierarchiát is felállíthatnánk. Hol van az, melyik az a piac, ahol a legkompetitívek lehetünk, amely részsel a legkompetitívek lehetünk a globális piacon? Hiszen látnunk kell, hogy hol kell fejlődnünk. Nem vagyunk egyedül a világon. Itt van Ázsia, itt van az Egyesült Államok például, akikkel versenyezünk. Másodszor, ami az indikátorokat illeti, a teljesítménymérő indikátorokat, az előadása végén azt kellett volna, hogy mondja, hogy ezek azok az indikátorok, amelyek relevánsak, ezeket kell alkalmazniuk és használniuk, és minden országról készült indikátorok, illetve tanulmányok a nagy képben szerepet játszanak mert általánosan, ezekkel az általános nagy ajánlásokkal nem sokat tudunk kezdeni. Jó lenne, hogy egy kicsit optimistább lenne ez az előadás, hogy valóban legyen kedvünk használni ennek a tanulmánynak az eredményeit. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. V náväznosti na Köszönöm szépen. A tegnapi eszmecserénkhez kapcsolódóan, és a tegnap esti megbeszéléseinkhez kapcsolódóan is, amelyek nagyon érdekesek és hasznosak voltak, valamint arra reagálva, amit a kollégák mondtak, nos, azt hiszem a legfontosabb, hogy megszabaduljunk azoktól az akadályoktól, amelyek akadályozzák az egységes piac működését a tagállamokban. A kérdésem ezért az lenne a szerzőhöz, hogy mi fajta, milyen fajta módszert tudna javasolni a tagállamoknak az akadályok lebontására. Azt hallhattuk ugyanis, hogy sok olyan akadály is van, amelyről még egyáltalán nem is tudunk. Tehát a legfontosabb talán az lenne, hogy megszerezzük a szükséges információkat, amelyek alapján meghozhatjuk a szükséges döntéseket, és azt akkor végre tényleg tudjuk majd alkalmazni és használni a belső piaci indikátorokat. Köszönöm. Elnök. Egy utolsó dolgot én is mondanék. A munkahelyekről, munkahelyteremtésről, munkanélküliségről, növekedésről szóló indikátorok tényleg fontosak, de ezek már mind ott voltak a, a scoreboard, az eredménytábla indikátorai között, amikor a szemesztert létrehoztuk, és amikor az, arról gondolkodtunk, hogy mely főbb indikátorokat kellene alkalmazni, főként a munkáltatói költségek és a e, munkanélküliség. Ezek benne voltak egyébként a 11 legfontosabb indikátor körében. Szerintem a mi szakbizottságunknak most az a fő feladat, hogy megnézzük, hogy az eredménytábla alatt, ugye az eredménytáblát szándékosan fogtuk viszonylag szűkre, ami az indikátorokat illeti, tehát megnézhetjük, hogy ezen indikátorok után milyen további indikátorokat használhatnánk, hogy még részletesebben láthassuk, hogy mit kellene jobban tenni, vagy másként tenni ami a szolgáltatásokat és árukat illeti. Az emberek mozgását, illetve a polgárok mozgásának szabadságát illetően a mi kompetenciánkba ez nem tartozik bele, de az áruk mozgása, a szolgáltatások szabad mozgása, és a fogyasztói bizalom is a mi illetékességünkbe tartozik, kapcsolódóan persze a fogyasztóvédelemhez. Tehát megnézhetnénk az egyes ágazatokat, és András is erről beszélt, hogy megnézzük, hogy az egyes ágazatokban mik azok az akadályok, amiket le kell bontani, mit kell tenni az egyes ágazatokban, hogy valóban növekedés és munkahelyteremtés következzen be. Teljesen egyetértek azzal is, amit Catherine mondott a járművekről, a gépjárművekről, Ez persze nagyon érzékeny kérdéseket is érint, más kompetenciákat is, és a különböző tagállamok különbözőképpen járnak el a gépjármű ágazatban, egyes tagállamokban fontosabb ágazat, ez másokban kevésbé fontos, tehát szerintem is meg kell nézni az egyes ágazatokat. Nincs valóban egységes megoldás, varázsütésre nem lehet megoldani az összes ágazatban az összes problémát, Először talán az egyes tagállamoknak meg kell nézniük, hogy a többi tagállam hol sikeresebb, melyek az ő egyéni problémáik, és a szemeszter is segíthet ebben, hiszen lehet, hogy sok probléma nem pán-európai jellegű, hanem az egyes ajánlásokban kellene megfogalmazni ezeket a problémákat. Tehát országspecifikusnak kell lennünk, és ágazatspecifikusnak is. Talán meghallgathatnánk hogy az előadónk hogyan reagál arra, amit elmondtak a képviselők. Elnök asszony, először is szeretném bemutatni Giacomo Lucettát, itt mellettem. Mi vagyunk a Mi vagyunk a főszerzői a szövegnek, és Luketta úr is szól majd néhány szót arról, amit már korábban elmondtam, de először is hadd ismételjem meg, amit a legelején elmondtam. A mi feladatunk nem az volt, hogy meghatározzuk azokat a mutatókat, amelyeket már holnaptól használni lehet. A mi feladatunk, a mi felkérésünk arra szólt, hogy megnézzük, hogy lehet-e ilyen mutatókat kidolgozni, illetőleg, hogy miért lehet, vagy miért nem lehet. Igen, lehet, hogy ez nem egy annyira divatos feladat, vagy nem tűnik annyira izgalmasnak, de mi azt a feladatot végeztük el, amelyre felkértek bennünket, a legjobb tudásunk szerint. Ezt próbáltuk elvégezni. elvégezni. Ugyanakkor azonban nem igaz szerintem az, hogy semmilyen konklúzióra nem jutottunk. Az egységes piac általános hátrányairól és hasonlókról mi nem beszéltünk valóban, de például a nyolcas DN látható, hogy mi példákat hoztunk fel arra, hogy milyen konkrét problémákkal szembesülhetnek egyes polgárok, vállalkozások vagy vállalkozói csoportok. Hogyha pontos és elég részletes ez a mutató, amely ezen a dián látható, akkor az igenis hatékony, felhasználható, hasznos lesz, és ezzel kapcsolatosan mindjárt meg is lehet fogalmazni ajánlásokat. Erre van lehetőség. Ne becsüljük alá az egész rendszer működését, mielőtt hiteles eredményeket kapnánk. De mit tesznek a tagállamok, amikor azt mondjuk nekik, hogy obstruálnak, vagy hogy nem elég hatékonyak, akkor rögtön azt mondják persze, hogy nem jó a tanulmány, a statisztikák, a mögött álló statisztikák nem hitelesek, tehát fontos, hogy egy nagyon részletes infrastruktúra működjön a háttérben, ez költséges, és fontos, hogy meglegyen az összes 28 tagállamban, nem elég, ha 25-ben van meg, de van rá lehetőség. A kérdés csak az, hogy költséghatékonyság szempontjából megéri-e tehát az árérték arány milyen. Hogyha például kiragadnánk 10-15 specifikus problémát, akkor elkészíthetünk egyfajta értéktáblázatot, scoreboardot. Ez fontos lehet a polgárok és a vállalkozók számára, hiszen konkrét dolgokra világíthatna rá, de az a fontos, hogy valóban specifikus ajánlások szülessenek, ahogy a Schwab is mondta, hiszen az olyan homályos megfogalmazások, mint hogy a szolgáltatási ágazatot Németországban meg kell nyitni, nyilván ez nevetséges. Nincs haszon, hasznunk belőle, hiszen tud, tudható, hogyha egy kicsit tüzetesebben megvizsgáljuk a német piacot, hogy bizonyos a szolgáltatási szegmensek egy része nyitott, egy része meg nem. Vannak olyan területek, például, ahol Németországban és Ausztriában nagyon, nagyon szigorú szolgáltatói szabályok vannak, részletekben menően kell ezeket a dolgokat megvizsgálni. Tehát lehet részletes vizsgálatokat készíteni, vizsg- részletes adatokat gyűjteni, ha rá akarjuk költeni a megfelelő forrásokat, és utána valóban részletes és konkrét ajánlások születhetnek. Néhány kérdés a növekedésre és a munkahelyteremtésre vonatkozott. Gondoljunk arra, amit elmondtunk tegnap, és amit a kollégák is elmondtak tegnap, az egységes piacban vannak hézagok, és ezek hatalmas költségekkel járnak. Hogyha ezeket a hézagokat betömjük, akkor hosszú távon nagyobb lesz a növekedés, és a munkahelyteremtés is sikeresebb lesz. Nyilván a kettő nem mindig ugyanaz, nem mindig függ össze olyan szorosan, de összességében hosszú távon eredményesebbek lehetünk. A tízes dián látható mutatók, indikátorok, amelyek a kereskedelmi folyamokra, a külföldi közvetlen befektetésekre vonatkoznak, és így tovább. Ezeket viszont nem lehet éves és tagállami bontásban megmutatni. A szabályozási kérdésekben viszont lehet ilyen bontást végezni. Ezt szerettem volna világosá tenni. Ami a munkahelyteremtést illeti, valóban a növekedés és a munkahelyek az elsődleges ok, amiért egységes piacot akartunk létrehozni, és a hosszú távú versenyképesség, a dinamikus hatások, amelyek per definíció nem hosszú távúak, de nem ezen indikátorok körében határozható ez meg. Ha másfajta jelentéseket akarunk készíteni, akkor határozhatunk meg másfajta mutatónkat. Például mutatjuk azt, hogy 5 évente akarunk egy jelentést a belső piacról és a hosszú távú hatásokról. Akkor lehet, igen, a, az általánosabb építőkockákra támaszkodni. De éves szinten a tagállamokra vonatkozóan ezeket az indikátorokat használni, ezt nem javasolnánk. Giacomo fog szólni néhány szót a gépjármű regisztrációról, ennek ő valóban egy csodálatos szakértője, de szeretnék emlékeztetni arra, hogy 1981-ben, elnézést, de én se vagyok már a legfiatalabb, tehát 1981-ben a közgazdászok Európában nagy felfordulást okoztak azzal, hogy egy nagyon részletes, 8-10 oldalas, és ez közgazdasági körökben hosszúnak számít, 8-10 oldalas dokumentumot készítettek arról, hogy hogyan lehet Flandriából átvinni az Egyesült Királyságba egy, egy gépjárművet. Nagyon nagyok voltak akkor a, az árkülönbségek, 13 lépésen kellett keresztül menni, ez a dokumentum az összes lépést elmagyarázta, elmondta azt, hogy mi mennyibe kerül, és mit kell pontosan tenni, tehát el kellett utazni Flandriába hajóval, akkor ugye még nem létezett a csalagút, és aztán Brüss, Ostende vagy más nyugat-flandriai helyiségben valaki megvett, volna egy, megvett egy olyan autót, amely jobb kormányos, és ez hatalmas felfordulást okozott, hiszen a közgazdászok egészen brutálisan bemutatták azt, szinte indikátorokkal, hogy mindez ezen a 13 ponton javítani kell az egységes piacon. Ehhez viszonyítva, ami a gépjármű regisztrációt illeti, hát hatalmas, hatalmas előrelépés történt. De de egyelőre még mindig nem ott vagyunk, persze, ahol lenni szeretnénk. Elnök asszony, ebben egyetértek, de ezen a téren szerintem nagyon-nagyon nagy sikereket értünk el. Aztán mi javasoljuk azt, hogy szabályozási indikátorokat hozzunk létre konkrét kérdésekben, de nem minden egyes tagállam esetében. Néhány évvel ezelőtt készült egy jelentés az Európai Bizottság részéről, és ők pontosan ezt tették, nagyon konkrétan elmondták, hogy a polgárok milyen nehézségekkel szembesülnek, de nem országokra lebontva tették ezt, mert tehát az egy gigantikus munka lett volna. Mi más hangzott még el? Hogyha az ágazati kérdésekben akarunk elmerülni, akkor úgy gondoljuk, csak a DG ECFIN piacmonitorozási megközelítése érvényesülhet, ez az egyetlen jó megközelítés de ez nagyon-nagyon részletes, nagyon-nagyon átfogó, de ez segíthet abban, hogy láthassuk, hogy melyek azok az ágazatok, ahol a belső piac nagyon nagy nehézségekkel küzdik. Itt meg is állnék, Giacomo következik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a szakbizottságnak, hogy lehetőséget ad nekünk. Két dolgot szeretnék hozzá tenni. Nagyon érdekes volt a román hozzászólás, mert szerint nem, úgy tűnt, hogy nem vagyunk meggyőződve az, a tanulmányról. Nos, hát ez nagyon jó tapasztalat volt számunkra, mert a Policy Department tagjai, és köszönöm Pege asszonynak ezt, nagyon nagy szabadságot adtak nekünk. Nem helyeztek ránk nyomást, nem mondták azt, hogy ezt vagy ezt mindenképpen bele kell írni a tanulmányba azt mondták például, hogy hogy ez vagy ez az indikátort használni kell, hogyha nem volt lehetőségre úgy gondoltuk, hogy ez nem megfelelő, akkor ezt meg is mondtuk. Ez nem mindig van így, nem mindig lehet ennyire szabad módon dolgozni. Ez valóban a, ez, ez valóban nagy adománya tudományos munkához. Ez persze nem jelenti azt, hogy nem vagyunk meggyőződve a munkánkról. A politika csinálók a munkánkat kihasználhatják arra, hogy alapul vegyék ezt, amikor jogszabályokat alkotnak. Ez nagyon fontos az üzlet, üzletelés ugyanolyan fontos ez, mint az üzleti világban, vagy az üzletelés során. Az üzletelésnek különböző ideológiái lehetnek. Mi valami olyan dolgot akartunk csinálni, ami nem ellentmondásos, de ugyanolyan hatásos. Az elmúlt években számos strukturális reform bevezetésére került sor, az országok tehát valóban szeretnék javítani a helyzetüket a sorrendben, amely sorrendet ezek, a, ezek az indikátorok határoznak meg. Mi valami hasonlót akartunk csinálni a metodológia szintjén, mert végezetül valami olyat akartunk az önök kezébe adni, ami megváltoztatja a politikát. Nem egy tökéletes analitikus eszközt, amely, amely csak a belső piacról szól. Persze, vannak olyan indikátorok, amelyek nem szerepelnek a tanulmányban, mint a munkahelyteremtés, mint a vállalkozások száma, vállalkozás létrehozásának ideje, stb. Nem, az, ez, ez az öt, az Európai Bizottság öt éves tanulmányokat készített, ez annak a tárgya. Nagyon nehéz azonban abból politikai végkövet, végkövetkezetéseket levonni, főleg nem egyes tagállamokra vonatkozóan van egy nagy elefánt itt a teremben, a Maastrichti kritériumok és a, és a Sixpack. Lehet-e valami hasonlót a belső piacra létrehozni? Nem. Nem lehet, ez, ez a mi válaszunk, nem lehet a politikák és az indikátorok között egy ilyen linket létrehozni. Hogyha azt kérdezik, hogy a belső piaci bizottságnak a munkájának milyen hatása volt a munkahelyteremtésre? Nos, akkor vagy egy metodológia rendkívül komplex, fikciós előadással előrukkolok, vagy őszintén azt kell, hogy mondjam, hogy a munkahelyre való munkahelyteremtésre való hatása az önök munkájának nagyon sok minden mástól is függ. Ez nem egyedül, nem lehet ezt elszigetelten megvizsgálni. Nos, van, van olyan terület, ahol a tagállamok kiválóan végrehajtják a szabályokat, minden tökéletesnek tűnik, és mégsem működik a dolog. Nos, az indikátorok pontosan ezt, e, ezeknek a segítségével pont ennek az okait szeretnénk megvizsgálni nem azt nézzük meg, nem, nem úgy néz ki a dolgunk, hogy megnézzük, melyik az a tagállam, amely minden törvényt betart, hanem, hanem elmegyünk a vállalatokhoz, beszélünk a polgárokkal, tehát nem egy ex post ellenőrzésről van szó, nem azt mondjuk, hogy a tagállamoknak, hogy hát sajnáljuk, az átültetés nem jó. Mi a helyszínre megyünk és azt mondjuk, hogy a szubszidiaritás elve alapján önöknek lehetőségük van dönteni, arról, hogy melyik szinten avatkoznak be, de a lényeg az, hogy az európai polgárokat megfelelően, megfelelően kezeljék. Minden jót kívánok önöknek az új munkájukhoz, jogszabályalkotáshoz. Ami még mindig hiányzik, az a részletekben van. Nagyon jó a kommunikáció a bizottságon belül az eljárásról, a gépjármű regisztrációval kapcsolatban, de nem kötelező érvényű a tagállamok további dokumentációkat kérnek, ezeknek a lefordítását kérik, mint például olyanokét, amelyek már mm, Európa szerte érvényesek, nem csak elvek szintjén, hanem a közigazgatási elvárások szintjén is nagyon fontos egységesíteni az eljárást. Köszönöm. Fascinating. Lenyűgöző. Transposition is perfect, but the implementation is... Na, úgy látszik, a transpozíció tökéletes, a végrehajtás meg nem. Akkor a következő napi rendi pont egy következő tanulmánynak a bemutatása. Sok szeretettel köszöntöm a vendégeinket, akik be fogják mutatni ezt a következő tanulmányt. A belső piac hozzájárulása a, és a fogyasztóvédelem hozzájárulása a növekedéshez. Tessék, meg is adom a szót. Köszönöm szépen! Nagyon örülünk, hogy részt vehetünk ebben a folyamatban, és az Euró 2020-as stratégia input szakaszában mi is részt vehetünk. A beszámolom inkább 20 percesre fog dagadni, attól félek. Nos, a tanulmányt most akkor szeretnénk bemutatni, ennek az elvégzésére megkértek bennünket. Van egy, ennek egy általános háttere, a, ez egy általános perspektíva, a belső piac és a mm, fogyasztóvédelem hozzájárulása növekedéshez, és aztán utána a belső piacra és a fogyasztóvédelemnek a szerepére koncentrálunk a 2020-as zászlós hajók kezdeményezéseken keresztül, és aztán még kitérünk a további területekre is, amelyek relevánsak, és amelyekre nem vonatkozik a, nem vonatkoznak a zászlós hajó kezdeményezések, és akkor lesznek következtetéseink, ajánlásaink, és nos, ez a perspektívánk egy kicsit szélesebb körül volt, mint ami általában az IMCO-ban, ugyanis arra kértek bennünket, hogy az átlóshajó kezdeményezéseket is vizsgáljuk meg, ezek egy, rész, ezek egy szélesebb területet fednek le. Nos, ami a metodológiai eszközöket illeti, szakirodalmat néztünk át, számos anyagot, hatástanulmányt és releváns tanulmányt, emellett körülbelül 30 szakértővel folytattunk interjúkat az Európai Bizottságból, DG-ből, érdekelt felek körében a növekedésre koncentrálva, illetve és azokra a lépésekre koncentrálva, amelyeknek belső piaci hatásuk lehet. És akkor most kezdjük el, ami az a prezentációmnak az áttekintését illeti, a belső piaci integráció bizonyos indikátorairól beszéltünk, és nyilván nincsen ideális indikátor, de egyes számok valóban hasznosak lehetnek. Az Európán belüli e, kereskedelem növekedett, a GDP arányában mérve, ez 12-ről 22 ra növekedett. Két évtized alatt de hogyha megnézzük a kereskedelem volumenét az Európai Unióban, ez, tehát amikor megvizsgáljuk, hogy milyen az arány, azzal kapcsolatban, hogy a tagállamokon belüli, illetve a tagállamok egymás közötti kereskedelme milyen arányban áll egymással, ez az Európai Unióban 7,5-szer magasabb, a tagállamon belül, mint tagállamok között, az USA-ban ez csak 2,6. Aztán vannak egyéb indikátorok, amelyek hát ez egy indikátor az USA-hoz hasonlítás, és egy indikátor, de ez nem mindig igazságos, mert az USA államai nem különböznek annyira egymástól, mint az Európai Unió tagállamai. Ami az Európán belüli tőke áramlásokat illeti, az elmúlt két évtizedben mértük ezt, ez növekedett, nagy mértékben növekedett két évtized alatt, de aztán a, a, a válság ezt megakasztotta. Ami az árkonfergenciát illeti, az árak különbözősége 40%-ról 25%-ra csökkent 95 és 2011 között, ez a háztartási cikkekre vonatkozik, de még mindig sokkal magasabb az árak eltérése, mint az USA-ban, ami pedig a munka vállalók mobilitását illeti, az azon európai állampolgárok száma, akik más tagállamban dolgoznak, megduplázódott, de még az USA, de az USA beli még mindig nyolcszorosa az európainak az USA beli érték. Hogyha ezen általános rész második pontjára rátérünk, akkor megnézzük, hogy milyen elméleti előnyei vannak a belső piacnak, nyilván ezt önök is tudják, de nézzük meg együtt. Nyilván nagyobb piacok nagyobb gazdaságot teremtenek, például a termékek ipari termelésében, hiszen minél több terméket állítunk elő, annál kisebb a darab ár, a fajlagos költség. Nagyobb a, mm, a verseny, e, mivel kevesebb az akadály. Alacsonyabbak a tranzakciós e, költségek, a, e, ez a pénzügyi tranzakciós költségekre is vonatkozik, végül pedig a források jobb elosztása a tőke, a munkaerő jobb eloszlása megvalósul a határ nélküli belső piacon. Természetesen a belső piacnak költségei is vannak, tehát hogyha a, ezt megnézzük, ennek vannak adaptációs költségei, egyes vállalkozások megszűnnek, és de még emellett is meg kell állapítanunk, hogy az előnyök nagyobbak, mint a hátrányok. Hogyha nyilván most a tanulmány kontextusában meg kell nézni, hogy mindennek milyen hatása van, vagy a belső piacnak milyen hatása van a növekedésre. Számos tanulmány a belső piacnak a növekedésre gyakorolt hatását kvantifikálta ex ante és ex post módon is, és 4,25%-ról 6,5%-ra való növekedést állapíthatunk meg. A következő oldalon itt látják, annélkül, hogy felolvasnám a számokat, hogyha megnézzük azt, hogy hogyha teljesen meg, megszűnnének a határok az Európai Unión belül, ez kb. 10%-os növekedést jelentene a GDP-ben. Hogyha most rátérünk a következő szlájdra, az ex elemzésekre, ezek egy kicsit más eredményre jutnak, ezek, a, úgy, ezek úgy látják, vagy arra az eredményre jutottak, hogy a valódi nyereség kisebb. Most megnézek néhány, megmutatok néhány számot. Nézzük, 1 százalék 92-től 96-ig, egy 5 éves időszakban. Egy másik becslés szerint kb. 2 százalék, de 92-től 2002-re nézve, tehát végül is konzisztensek ezek az eredmények. Az európai e, integrációnak a növekedésre való hatását, ha megnézzük, több évtizeden e, keresztül 2-3 vagy 5 százalékos eredményt kapunk, tehát a GDP növekedése. E, tehát nagyon sokkal alacsonyabbak a számok, mint az ex ante értékelésben. Nos, itt nagyon fontos metodológiai problémák merülnek fel, hogyha a belső piacnak a növekedésre való hatását kívánjuk megvizsgálni, mert nincs kontrollcsoport. Nincs, nincs EU, nincs belső piac nélküli EU, amihez hozzá lehetne, amihez, amivel össze lehetne hasonlítani a helyzetet. Tehát feltételezésekkel dolgozunk, arról gondolkodunk, hogy vajon hogyan fejlődött volna az Európai Unió belső piac nélkül, és ezekhez a feltételezésekhez hasonlítjuk a valódi helyzetet. Ez nagy kihívás. Ilyen nemzetközi helyzetben, ahol globalizáció valósul meg rendkívül gyors ütemben. VTO folyamatok, tehát nemzetközi szinten ez a helyzet, és ez az európai integrációra is hatással van. Ez a nagy metodológiai kihívás. Azt is láttuk, hogy számos ágazatban például a telekom ágazatban a, e, a struktúra nagyon megváltozott, és a távközlési piac 80-as években teljesen más volt, mint ma, úgyhogy ez sem könnyíti meg a dolgunkat. Aztán említettem már azt is, hogy a tanulmányok a statikus hatásokra koncentrálnak, mint, de a dinamikus hatékonyság, a, a, a például a mutató, ezeknek a mérése rendkívül nehéz, ezért nem mindig szerepel a tanulmányokban. És aztán még egy dolog, hogy felmerülhetnek ugye előítéletek, részrehajlás a feltételezésekkel kapcsolatban, például a tökéletes integráció, vagy ugye tudjuk gyakran, hogy azt várják a tanulmányoktól, hogy azt mutassák ki, hogy pozitív hatása volt a belső piacnak a növekedésre. Nos, mégis, hogyha ezt mind összevonjuk, eh, összességében megállapíthatjuk, hogy elég nagy, egyértelmű az, hogy a eh, közös piac, a belső piac eh, pozitív hatással van a növekedésre és a munkahelyteremtésre. Aztán a következő pont a fogyasztóvédelem a növekedésre. Egyértelmű az összefüggés a fogyasztóvédelem és a növekedés között, ugyanis a fogyasztóvédelem erősíti a bizalmat, és ezzel fenntartja a fogyasztást, a határon átnyúló fogyasztást is, és e, a fogyasztóvédelemnek köszönhetően a polgárok vagy a fogyasztók úgy érzik, hogy informáltabb döntést tudnak hoznak. Akár a hatékonyabb piacok létrehozásával, és a, a fogyasztók ezzel a jobb szolgáltatókat választják, és ez javítja a piacot is. a, a szakirodalom is ezeket az elméleti előnyöket erősíti meg, de nagyon kevés a, empirikus bizonyíték ezzel kapcsolatban. Vannak bizonyos számok, amelyeket a szakirodalom kimutatott, de ezek az adatoknak egy, csak egy minimális, vagy ez a szakirodalomnak csak egy minimális részében fordulnak elő. Ez volt az általános rész, most pedig ránézünk, megnézzük azt, hogy a hét zászlóshajó kezdeményezés ilyen keresztül nézve milyen hatása volt a belső piacnak a növekedésre. Nos, ami az esettanulmányokat illeti, a hét ilyen zászlós hajó kezdeményezés van, és készült egy összefoglaló ezeknek a hatásosságáról, eredményességéről. Most csak hármat, vagy csak kettőt mutatunk be. A, maga, a jelentésünkben, az írásos jelentésünkben megkapják, meglátják majd mind a hetet, de most itt időokokból csak kettőt vagy hármat mutatunk be. A hetedik törvényhozási ciklus kulcsfontosságú vívmányait identifikáltuk, a belső piaci, illetve a fogyasztó védelmi területen, az ezáltal lefedett területeken. Ez nagyon nehéz volt ez a munka, tehát azonosítani azt, hogy melyek az, a, voltak a kulcsfontosságú vívmányok. Végül vannak bizonyos bizonyítékok is a növekedésre gyakorolt hatásról. Nos, egy példával kezdjük, Európán a Európa digitális agendája. Itt baloldalon látják az, a vívmányokat, ennek nyilván önök is tudatában vannak. Az nagyon lenyűgözőek ezek az eredmények, a távközlési csomag, a SEPA eh, rendelet, aztán a Connected Continent rendelet, vagy a, a fizetési szolgáltatásokról szóló irányelvek. Tehát ezek az egyes zászlós hajó kezdeményezésre vonatkoznak, és hogyha megnézzük a, a fogyasztóvédelmi területet, azon a területen is számos vívmány van, amelyek ágazatokat át fogó perspektívában is relevánsak. Itt a digitális agendának nagyon fontos hatásai vannak, vívmányai vannak, például a fogyasztói jogok irányelve, az ADR irányelv, ODR rendelet és egyéb jogszabályok. Hogyha megnézzük ezeket a kiválasztott indikátorokat, hogy a digitális piacok hogyan fejlődtek, alakultak, hasonló mm, képet kapunk, például a távközlésben általánosakban az árak 30%-kal csökkentek, az e-commerce területén az európai, azok az európai állampolgárok, akik határon átnyúlóan vásároltak, az ő számuk megduplázódott öt éven belül, tehát nagyon nagy vívmányok és eredmények vannak ezen a területen, de hát megint csak a távközlési ágazat az a ágazat, ahonnan a legtöbb probléma és panasz érkezik, és az e-commerce területén az európaiak 44%-át elrettenti a határon átnyúló vásárlás lehetősége, hogy tennek ettől, mert bizonytalanságot éreznek ezzel kapcsolatban. Tehát vannak, tehát vegyes képet mutat összességében ez. Most, ha megnézzük, hogy ez potenciálisan mennyiben járhat hozzá a digitális piacok növekedéséhez, nagyon fontos elem van az esettanulmányokban. Ez egy olyan terület, amely a növekedés szintjén az egyik legfontosabb, 2-4 százalékig terjedő GDP növekedést mutatnak a tanulmányok az 27 tagállam esetében 2010-től 2020-ig, hogyha megvalósulna a teljes körű belső piac átközlés területén, 27-55 milliárdos nyereséget jelentene ez a jólét terén. És most Niklas kollégámnak adom át a szót, ő fogja folytatni. Köszönöm szépen, mivel nincsen túl sok idők, még egy zászlóshajó kezdeményezést mutatok be, és ez a forrás hatékony Európát szeretném felmutatni, ez a közlekedési ágazat, energiaágazat nagyon fontos előrelépéseket értek el, vívmányokat értek el ezen a területen, a harmadik energiacsomag elfogadása, a megújuló energiák irányelve, energiahatékonysági irányelv, aztán az, a közlekedési ágazatban nagyon fontos területek, itt javaslatok a negyedik vasúti csomagra például, aztán az Egységes Európai Égbolt csomag aktualizálásnak javaslata, a Blue Belt csomag, mm, vonatkozó javaslat, ez a tengerészeti ágazatra vonatkozik, illetve az légiutasok jogaira, jogainak a témájának témájára vonatkozó javaslat. Néhány kiválasztott indikátor energia és közlekedés terén, például a villamos energia piacon, nagy kereskedelmi piacon ez 35-45 százalékkal Csökkentek a benchmarkok 2008 és 2012 között, a légi közlekedést megnézzük, akkor a 90-es években kezdődött piac liberalizációnak köszönhetően csökkentek az árak, ami azonban a negatívumokat illeti a kiskereskedelmi piacon az árak 4%-kal növekedtek 2008 és 2012 között, és a vasúti közlekedési ágazatban a 25 tagállamból 16-ban 90 százalékos továbbra is a, a koncentrálódása a részvényeknek egy vasúti társaság kezében. Na most, hogyha megnézzük, hogy milyen potenciális lehetőségek vannak itt a növekedés területén, hogyha teljesen liberalizálnák a villamosenergiás gázpiacot, akkor ez 0,6-0,8%-os EU GDP növekedést jelentene 2011 és 2020 között. Más adatok. Hogyha a piacot teljes mértékben integrálták, akkor ez 30 milliárdos vagy 12,5-40 milliárd közötti megtakarítást jelentene hogyha ami a megújuló energiákat illeti, hogyha közös piac jönne létre, ezen a területen 16-30 milliárdos éves megtekerítást lehetne elérni, végül pedig, hogyha a szabályozás, szabályozott árok, árak megszűnének, akkor 9,5 milliárdot lehetne évente megtakarítani a kiskereskedelmi ágazatban. Ami pedig a közlekedési ágazatokat illeti, itt is kulcsfontosságú statisztikák vannak a közös piac elmélyítésével kapcsolatban. Hogyha a légi közlekedési ágazat liberalizációja folytatna, akkor folytatódna, akkor 1,8%-os vagy 1,3%-os GDP növekedés lehetne elérni az Európai Unió 25 tagállamában 2005-től 2025-ig attól függően, hogy, hogy kínálati vagy keresleti oldalra gyakorlott hatást vizsgáljuk meg. Ami az egységes európai égbolt szabályozásoknak az aktualizálását illeti, ez 750 milliárd eurós GDP növekedés jelenthetne évente 2020-ig, és 900 milliárdot 2030-ig, és a közlekedési ágazatban is 1-2 milliárdos évente való megtakarítást lehetne elérni 2034-ig. Tehát ezt most átugorjuk, a hatost, ez mind részletesen megtalálható a jelentésben, de mivel nincs túl sok időnk, ezért rátérünk rögtön a következtetésre. De még azelőtt gyorsan hadd mutassak egy oldalt. Nyilván önök is tudják, hogy a belső piaci és fogyasztóvédelmi eh, kezdeményezések, amelyek több ágazatot lefednek, belső piaci eh, egyes, kettes eh, jogszabály, illetve a fogyasztóvédelmi agenda fontos szerepet játszanak. Eh, persze vannak eh, kulcsfontosságú területek, ágazatok, amelyek a belső piac eh, szempontjából relevánsak. Ami a végkövetkeztetéseket illeti és az ajánlásokat illeti, mindez hova vezet minket, ami a vívmányokkal kapcsolatos következtetéseket illeti, itt látjuk, hogy nagyon nagy vívmányokat értünk el a belső piacra vonatkozóan, illetve fogyasztóvédelem vonatkozóan a, a zászlóshajó kezdeményezésekben, különös tekintettel a digitális ágazatra, itt nagyon nagy előnyöket értünk el, persze nagyon újak a kihívások is, mint például az adatvédelem. Ezek mellett a összekapcsolhatóságnak a hatása is nagyon fontos a belső piacra, alacsonyabb, alacsonyabb tranzakciós költségekkel. Nagyon sok területen a jogi keret most valósul meg, ez egyesek, egyes területeken, mint például az áruk területén még csak néha kis ideje létezik, de számos hálózati szolgáltatás területén harmadik, negyedik hullámban van a belső piaci jogszabályalkotás. És ezek ezek, tovább, ezek közelebb vannak a végrehajtáshoz. Ami a gazdasági hatásokat illeti, a belső piaci, illetve fogyasztóvédelmi lépések még azok, azokon a területeken, amelyeket lefednek a zászlóshajó kezdeményezések, ezek nagy GDP növekedéshez vezethetnek, mindazonáltal számos más ágazatban, mint amelyek nem eh, kerül, nem tartoznak a zászlóshajó kezdeményezések hatája alá, például vannak olyan ágazatok, amelyek eh, amelyek nem konkrétan ezen ágazatok megvalósuló piac mélyülésére vonatkoznak, hanem a, a szolgáltatás irányával a pénzügyi szolgáltatások vagy a közbeszerzés területén. Itt azt mutatja a kutatás, hogy itt még le, nagyon nagy növekedési potenciál van. Ez a kép pedig azt mutatja, ez egy összefoglaló, a belső piac elmélyítésére vonatkozik, és ez egy összefoglaló, tehát az, a szászos hajó kezdeményezések által lefedett területeket. A termékek piacán 22 88 százalékos növekedés lehetne elérni a GDP-ben, az Európai Unióban, a hosszú távon, a teljes integrációval. A digitális ágazaton 2 4 százalékos növekedés lehetne elérni, a közlekedésben 1,8 és 1,3 százalékost és a közlekedésnek lavina hatása lenne erre. Az Európai Uniós GDP-ben 0,6-0,8%-os növekedés lehetne elérni energiaterületén, liberalizáció, gáz, villamos energiaterületén, és 0,6%-a a kos növekedés lehetne elérni a munkaerőpiacon. piacon Persze ezek a tanulmányok különböző metodológiákat tart, ö, alkalmaznak, úgyhogy nem akarunk itt sorrendet felállítani, csak potenciált felmutatni. Úgyhogy megnézzük még a többi területet, amelyek nem, amelyekre nem vonatkoznak, vagy csak részben vonatkoznak a, a flagship initiatívek, a szolgáltatás 2,6%-os növekedést érhetne el a GDP-ben. A szolgáltatási irányelvet, hogyha megfelelően végrehajtanák aztán ami a kölcsönös elismerést illeti 1,8%-os növekedés a GDP-ben, hogyha teljesen jól működne a 761 per 2009-es rendelet végrehajtása. A pénzügyi ágazatban 1,1%-os növekedés lehetne elérni évente, az EU GDP-ben 0,025% 1,1% általában és 0,025% évente, hogyha a teljes integráció megvalósulna a pénzügyi piacok területén hosszú távon, vagy 99-2010-ig, ami pedig a közbeszerzés területén 0,1-0,5%-os növekedést lehetne elérni az EU GDP-ben egy évtized alatt. Ez tehát csak egy kis um, ízelítő arról, hogy milyen növekedés lehetne elérni. Nos, mit jelent mindez az ajánlások terén? Először is a belső piac, az elsőleges ajánlás, a belső piac és a fogyasztóvédelem, ezek olyan területek, amelyeket továbbra is kulcsfontosságú eszköznek kell, terület, tar, kell tekinteni a növekedés beindításában vagy erősítésében Európában persze vannak egyéb előnyök, amelyek nem konkrétan egyértelműen ehhez kapcsolódnak, de hogy úgy mondjam, mellék, jó, jó mellékhatások, mint például a megerősödött bizalom. Aztán további hatást kell helyezni a Europe, az Európa 2020-as stratégiára. Azt gondoljuk, hogy itt további hangsúlyt kell tehát erre fektetni, meg kell határozni azokat a prioritásos ágazatokat, területeket, amelyekben még nagyon nagy növekedési potenciál van és ahol még további akadályok vannak, amelyeknek a leépítése, megszüntetése nagy növekedési potenciált jelent. Aztán például, ilyen például a szolgáltatások, amelyekre a szolgáltatás irányel vonatkozik, az energia és a közlekedés, a, ezen a területen a belső piac elmélyítése nem esik egyértelműen az hajó kezdeményezések alá. További ajánlások, ahogy említettem, vannak olyan területek, ahol az átfogó jogi keretet most határozzák meg, és hogyha itt az össz, arra összpontosítanának, hogy, hogyan, hogy ez, ennek a végrehajtása valóban megvalósuljon, Nos, itt specifikus ajánlásokat lehetne kidolgozni az európai szemeszter, az európai szemeszter alatt, és ez teljes mértékben oda vezethetne, hogy javulna, javul, javulhatna az együttműködés a nemzeti kompetens hatóságok között. És ez a végrehajtásban tehát fontos szerepet játszik. A negyedik ajánlás egy prezentáció, az előző eh, prezentációt eh, szem előtt tartva, ugye nagyon nehéz egy egységes eh, indikátor csomaggal előrelépni a közös piacban, és azt gondoljuk, hogy nagyon fontos egy headline cél, egy fő cél szem előtt tart, tartása a belső piaci integráció területén. Két szlájdon van már csak. Nos, és ez mérni és katalizátori hatással lenne az előrelépésre és ez agregált indikátoron alapulhatna, milyen például a határon átnyúló bevásárlások száma. Két szlájdon van már csak. Azt gondoljuk, hogy még további belső piaci jogszabály, amely a politikai fellépésekre koncentrál, ezek nagyon fontos szerepet játszhatnak, ezek támogathatnák a zászlós hajó kezdeményezéseket, ezek nagyon hatékony, rövidtávú, horizontális politikai területek. Az utolsó pont pedig arra vonatkozik, hogy a tanulmányban elvégzett kutatásban az volt a tapasztalatunk, hogy sok, sokszor hiányzott a metodológiai indoklás az eredmények mellől. Úgyhogy nagyon jó lenne biztosítani azt, hogy metodológiai részleteket is csatoljanak a jogszabályokhoz, tehát hatástanulmányokat is. Aztán nagyon fontos az általános megközelítés, az a, általános megközelítés a a flagship kezdeményezésekkel kapcsolatban, de további is pontosítani kellene mind a területek, mind az ágazatok lefedését. Itt említhetnék néhány pontot, mint például a digitális agenda, ez egy jó példa lehetne. Az utolsó pont pedig, itt további kutatást kellene végezni azzal kapcsolatban, hogy hol van további növekedési potenciál, és arra kellene koncentrálni, hogy hol az, melyik az a, az a terület, ahol a belső piac elmélyítésének a növekedésre gyakorolt hatásáról kevesebb a bizonyíték. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kérdések? Megjegyzések? A belső piaci indikátorok között szerintem érdekes lenne azt megnézni, hogy milyen arányban vásárolnak külföldön árukat, illetve szolgáltatásokat az emberek. Hogyha ugyanazon árról és ugyanolyan feltételek mellett kapnák meg az emberek ezeket az árukat vagy szolgáltatásokat, akkor senki sem menne külföldre, nem lenne egyszerűen értelme. Tehát ilyen szempontból fontos a szektoriális megközelítés, és ott lehet valamit tenni. többen is elmondták azt, hogy önmagában ez az indikátor sem ér semmit, mert hogyha nem lennének akadályok a mozgás vagy bármilyen más szempontból, akkor nem lenne értelme annak, hogy máshol vásároljunk. Köszönöm, megjegyzések? Úgy látom egy valaki. Köszönöm szépen. Hát ez nagyon érdekes közgazdász vagyok, úgyhogy nagyon érdekel mindaz, ami itt most elhangzott. Legyünk világosak, én szerintem itt mindenkinek az a véleménye, hogy a belső piac, illetve itt mindenki hisz a belső piacban, az akadályok nélküli belső piacban. A fő kérdés, amely felvetődik, az az, hogy a belső piac milyen GDP arányos növekedést rejt magában, mit adhat Európának növekedési szempontból. És szerintem ez nagyon bonyolult, hogyha a népességre próbáljuk meggyőzni, mert vagy már ebben hisznek az emberek, és akkor nem kell őket győzködni, akkor nyitott ajtókat döngetünk, de hogyha meg ez nem így van, akkor az emberek ezt egy felülről jövő autoriter fejtágításnak fogják fel. Sőt, azt hiszik, hogy őket azzal fenyegetjük, hogy hát miért nem hisznek benne, hát itt van ez a finom csokitorta, hát miért nem akarják, hát miért nem akarják, hát milyen jó ez. Tehát igazából azok az emberek, akik amúgy sem hisznek benne, azok még kevésbé fognak emiatt. Ez ugyanígy igaz a transatlanti kereskedelemre is. Hiába mondogatjuk nekik, hogy ez további GDP növekedést jelent majd, az emberek nem hisznek benne, és nem akarnak belőle. Én úgy gondolom, hogy ezt az indikátort ki kellene egészíteni közgazdasági nyelvezettel, egyfajta disperziós hatással kellene kiegészíteni. Tehát, hogy meg kell azt is vizsgálni, hogy ez a társadalom mely rétegeire terjed ki. Tehát részben az Európai Unió országaiban mondjuk, hogyha 5%-os növekedést idéz elő, akkor ez az összes EU-s ország számára ennyit jelent-e, vagy esetleg egyesek számára nagyobb növekedést jelent, mint másoknak, és az emberek, tehát a társadalom különböző rétegeiben is meg kell vizsgálni mindezt. Tehát például, hogyha nagyobb növekedést okoz a belső piac, akkor több munkahely lesz, és kevesebb munkanélküliségi ráta mondjuk 10%-kal, mondjuk az szuper. De azok az emberek, akik továbbra sem találnak munkát, őket végképp elvesztettük, nem fogjuk tudni őket beépíteni a rendszerbe, vagy ez mit jelent? Tehát azt kell mondanunk, hogy a belső piac kiteljesítése nagyon jó, de az egész társadalom szintjén és kohéziós szempontból is, mert hogyha csak GDP arányos növekedési értelemben tesszük ezt, és az a szociális kohézió ellenébe megy, akkor az emberek nem fogják szeretni, és úgy fogják gondolni, hogy jobb, hogyha a nemzetgazdaságaiknál maradnak, mert elképzelhető, hogy ugyan mindenki egy kicsit szegényebb lesz, de, az ember, de mégis az ő saját munkahelyük megmarad, és nem fognak félni. Nem fognak attól félni, hogy a társadalom kirekeszti őket, vagy mag, le, hogy lemaradnak ebben a versenyben. Tehát olyan értelemben kell ezt a pedagógiai munkát elvégezni, hogy azt az emberek értsék és lássák, hogy ez az ő javukat is okozza, és ezért fontos ez a diszperziós kiigazítás, mert nagyon gyakran hatalmas nagyok a különbségek az ex és az ex post indikátorok között is. Do you want to make some comments? További megjegyzések? Just very, just very brief. Csak nagyon röviden. Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy nincsenek tökéletes indikátorok. De mégiscsak egy kicsit más a véleményem, mert hogyha megvizsgáljuk a headline indikátorok, a 2020-as stratégiát, és így tovább. Ezek nagyon könnyen értelmezhető és mindent magukba foglaló indikátorok, ezek ideális indikátorok, és ezért ebből a szempontból ez a mostani indikátor sem más, az e-kereskedelemre gyakorolt hatás, a potenciálok, a fogyasztói bizalom növelése szempontjából nem kell alul értékelni a választás lehetőségének hatását is. Mert igazából az előnyök nagy része pont ebből adódik, hogy nagyobb választék van. Hogyha mindig csak ugyanazt lehetne kapni, az eléggé unalmas lenne. Tehát ezért jó az, hogy egy olyan piac legyen, amiben sok a választási lehetőség. Például Szlovéniában is ez így van, interneten keresztül ez könnyen megvalósítható. Úgyhogy szerintünk ez nagyon is érdekes, jó indikátor. És fontos még ehhez hozzátenni egy másik olyan indikátort, amely pedig a különböző releváns dimenziókat is magába foglalja. Persze az is igaz, hogy a, nem mindig az összes piaci szereplő azonos módon nyer ebből az úgymond üzletből, de a mi feladatunk az az volt, hogy a növekedésre gyakorolt hatást vizsgáljuk, és ez az, amit meg is tettünk. Thank you very much. Köszönöm szépen, hogy eljöttek ide. Köszönjük a jelentést, a tanulmányt, el fogjuk olvasni részletesen vannak-e még más, és meg fogjuk vizsgálni, hogy vannak-e még más gazdasági előnyei mindennek. So the meeting is now for... Úgyhogy akkor most lezárom az ülést, és a következő találkozónkra október 6-án 3 órakor kerül sor.